possiamo fare nel, nell'ordine. Va bene. buonasera. Iniziamo. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket, elkezdjük a szakbizottsági munkát. A napi rendi pont igen zsúfolt, úgyhogy most folytatjuk a munkánkat a nyári szünet után, és ahogy említettem, nagyon sok napi rendi pontunk van. A legfontosabb napi rendi pontok, amelyel a két ülésen fogunk foglalkozni, az állatok védelme, az állatok elleni erőszak, elleni fellépés, amelyet az állampolgárok érinti, és egyre többen nyújtanak be petíciókat ilyen témákban. Egyesült Királyságról fogunk szólni környezetvédelmi kérdésben, aztán Dánia, Lengyelország és Portugáliában jártak tényfeltáró szakbizottságok, és megnézzük majd, hogy 2002-ös költségvetésünk hogy alakult, és aztán egy nagyon fontos jelentés van Csicseszter úr jóvoltából, amely arról szól, hogy mennyire mennyire alkalmas a kettő kettős székhelyet fenntartani az Európai Parlamentnek, aztán Notre Dame de Land repülőterének az építéséről fogunk szólni, itt lesznek a francia hatóságok, a környezetvédelmi főtitkárságnak a képviselői és a petíciók benyújtói. Lesz egy szavazás holnap reggel, és én azt mondanám, hogy tekintettel az első pontra, még pedig a koordinátorok ülésén meghozott döntésekről szól. 9 óra 15-kor kezdődik majd ez a szavazás, tehát holnap reggel. 10 óra előtt mindenképpen be kell fejezni a szavazást, ugyanis kérés érkezett hozzánk ez ügyben sok kolléga részéről hogy hozzuk előre a szavazást a madridi misszióról, ezt rögtön az elején megszavazni, rögtön a két jelentés után legyen ennek a pontnak a szavazása. Tehát a madridi jelentés lesz a harmadik pont a szavazásoknál. És aztán lesznek képviselők a francia hatóságok részéről, a Notre Dame de Landi petíciókkal kapcsolatban. Itt lesznek a petíciók benyújtói, az összes benyújtott petícióval kapcsolatosan, és a mai napon viszont az állatok bántalmazásáról szóló petíciókkal fogunk foglalkozni, és minden egyes petíciónál lesz egy-egy aláíró, egy petíciót benyújtó. Nincs további hozzáfűzni valóm a napirendhez képest a mai napon, tehát én azt kérdem, hogyha van ellenvetés az elhangzottakhoz, vagy megjegyzés, akkor most tegyék meg őket. Akkor elfogadatnak tekintem a napirendet. Második napirendi pont. Szóval el kell fogadni az alábbi ülések jegyzekönyveinek, április 24-25, május 27-28, június 19-e és július 8-a és 9-e. Ezeket a jegyzőkönyveket önök megkapták, el, megtekinthetőek. Amennyiben nincs ezzel kapcsolatos megjegyzés, elfogadottnak tekintem a fent felsorolt napi rendeket. Rendben van, akkor elfogadottnak tekintem ezeket. Harmadik pont, az elnök közleményei. Hivatalosan is szeretném üdvözölni Evetta Rivet, aki nagyon sok kérdéssel foglalkozott korábban, a spanyol kérdésekkel elsősorban. Őt egy magasabb szintű, hogy így fogalmazzam, magasabb szintű ö, hivatalt kapott az Európai Bizottságnál, és kívánunk neki nagyon sok szerencsét a jövőben. Natália Papeszteriádú asszonyt szeretném üdvözölni, aki most már az ő helyét vette át. Itt van, most már látom őt, üdvözlöm őt, üdvözlöm ebben a családban, a petíciós szakbizottság családjában. Nincs más bejelenteni való, és hogyha más nem kér szót a kollégák részéről, akkor azonnal rátérnék a következő napi rendi pontra. Ahogy említettem, az állatokat érintő petíciókkal indulunk el. A 2012-es 505 Krisztiána Muscardini olasz állampolgár által benyújtott eh, petícióról van szó. 349 aláírás tartalmazó petíció az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenkedések betiltásáról, az állatokkal fogtatott szexuális érintkezés vagy az élve boncolás. Tehát megadom a szót önnek, és kérem, vedesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan említette már, ebben a szakbizottsági fordulóban különböző kérelem érkezett be, amelyik az állatokkal szemben folytatott kegyetlen bánásmód kérdésével foglalkozik. Új fejlemények vannak a múlthoz képest, és ezek között az állatokkal folytatott szexuális kapcsolat, Sajnálatos módon ez a gyakorlat igen gyakori az Európai Unió különböző országaiban. Egyes országokban vannak, olyanok, vannak olyan törvények, amelyeket szankcionálják, mint például Németország, de olyan országok is vannak, mint Olaszország, ahol nem létezik ilyen törvény. Vannak más országok, mint ahogy ezt eh, olvasom ebben az óriási nagy dokumentációban, vannak olyan országok tehát, ahol például Dániában, ahol igazi olyan helyek vannak, bordéházak vannak a állatokkal, ahol állatokkal lehet folytatni szexuális kapcsolatot. Ezeket alá, alá alátámasztandó. Az interneten nagyon sok hír van, amelyik ezt alátámasztja. Egy sor dokumentumot kaptunk fényképekkel, amelyek azt mutatják, hogy milyen kegyetlen bánásmódban részesülnek az állatok, és milyen szörnyűségek követnek el az boncolás során az állatokkal szemben. Olyan kísérletekről van szó, amelyek elavultak, és ezért nem lehet azt azzal, az ürügyjel előhozakodni, hogy az állatok szenvedése az embereknek a szenvedését és halálát váltja föl, Egyszerűen csak arról van szó, hogy a néhányan jól keresnek ezekkel az állatkísérletekkel, és teljesen fölösleges fájdalmat okoznak olyan élőlényeknek, mint az állatok, és ezek lehetnek kutyák is, lehetnek főemlősök is. Európai Unió korábban is már rámutatott arra, hogy foglalkozik ezekkel a problémákkal, volna törvények az élveboncolással kapcsolatosan, de nagyon sok tennivaló van még, és ezért ez a petíció, amelyet nagyon sokan aláírtak, és nagyon sokan fognak még aláírni, az rámutat arra, hogy van még rengeteg tennivaló ebben, ezen a területen, és mi azt szeretnénk, hogy a petíciós szakbizottság fejtse ki veleményét, és jelentse ki határozottan, hogy az Európai Uniótól követel olyan törvényeket, amelyek betiltják az állatokkal folytatott szexuális érintkezést. Köszönöm szépen, Muszkárdini asszony, megadom a szót a következő aláírónak, Lorenzo Croce úrnak. Köszönöm. Aki nincs jelen a teremben? Azt hiszem, hogy Krocse úr helyett Csekkon ügyvéd van itt jelen, aki szeretne hozzászólni. Most hallom, hogy küldött egy anyagot, sajnos nem tudott eljönni, és a szakbizottság tagjai megkapták ezt a dokumentumot, egy levelet. Anyone else? Allora, do la parola. Akkor megadom a szót a bizottságnak, Hansen úrnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők, Björn Hansen a nevem, a vegyi anyagok oszának vezetője vagyok és a laboratóriumi állatokkal kapcsolatos irányel végrehajtásának felelőse. Kevés az idő, mondta az elnök azt, hogy nem szeretném elmondani, ami a dokumentumokban van, még egyszer. Csak annyit mondanék, hogy semmi hozzá tenni valunk ahhoz képest, amit már közöltünk. Azért, hogy időt takarítsunk meg. Köszönöm. Grazie. Eh, a beneficio... Köszönöm szépen, köszönöm a hatékonyságát, és valóban többször megkértem a szakbizottság tagjait, hogy ne ismételjek meg mindazt, ami szerepel már dokumentumokban, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk dolgozni, ugyanakkor azt is szeretném, hogy itt az ülésen olyan dolgokkal hallhassunk, amelyek gazdagítják a véleményeket, és most megadom a szót a kollégáknak, de amint hallottunk, a bizottság nem válaszol a felvetett pontokra, hanem egy technikai jellegű megjegyzést nyújtott be, és egy nagyon korlátozott, kompetenciás eh, kört mutatott rá, amelyik nem esik egyben az elhangzott petíciókkal. Szeretném ezzel kapcsolatban meghallgatni a kollégák véleményét. Valaki szeretné ehhez hozzászólni? Valaki szót kért, szór. Ami az állatkísérleteket illeti, Egy munkacsoport tagja vagyok, amelyik foglalkozott az állattesztekkel, állatkísérletekkel. Az állatokat képviseltem idézőjelbe, az ő védelmüket. Hogyha elég szigorú a szabályzat, és ezt betartják, mert például az OECD ezt mondja ki, akkor azt hiszem, hogy megfelelő keret kerettel rendelkezünk, megfelelően biztonságos kerettel. Azt arról kell meg bizonyosodni, hogy nem apró ketrecbe zárják az állatokat, amelyben nem tudnak mozogni. Számos országban az állatkísérletek eh, során az állatok sokkal jobb bánásmódban részesülnek, mint a nevelt, tenyésztett állatok. Örülök, hogyha az állatok védelmére kelnek, de hadd mondjam el, hogyha a jelenlegi jogszabályokat betartják teljes mértékben, az nagyon drágává teszi az állatok felhasználását. A vita elején megtudtuk, hogy az ipari ágazat megpróbál az állatoktól megszabadulni, mert túl drága. Nagyon örülnek, hogyha más megoldás van. Tehát két aspektus van, ezt ne felejtjük el. amikor a kozmetikával kapcsolatos jogszabályokról folytatunk vitát, akkor megállapítottuk, hogy olyan termékeket szeretnénk, amelyeket nem állatokon kísérleteztek ki. Hogyha azok, akik olyan terméket eh, nagyon nehéz megtámadni a gyártókat, hogyha állaton ki nem kísérletezett termékről van szó, amelyre allergiás a felhasználó. És abban más a helyzet. Tehát nagyon szigorúnak kell lenni az állattesztekkel kapcsolatban. Ne hagyjuk, hogy megtévesszen bennünket az, hogy meg lehet spórolni az állatkísérleteket. Volem arról van szó, hogy megpróbálnak kevesebbet költeni. Köszönöm. Non ci sono altre richieste di intervento su Van-e további hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz? Moscardini, kollega asszony, elnök asszony. Csak egy pillanatra szeretnék hozzászólni, mert úgy látom, hogy az Európai Bizottság nem értette, a, hogy miről beszélünk most, vagy legalábbis úgy tesz, mintha nem értené, és ez nagyon súlyos. Évek óta európai állampolgárok és e európai parlamenti képviselők különböző helyeken kérik azt, hogy legyen valamilyen törvény, valamilyen álláspont az állatokkal szembeni kegyentlenkedés ügyében, vagy a harcra, a fogadásokra használt állatok ügyében, és az előbb említettem egy másik dolgot, egy olyan intézkedés, amelyik lehetővé, amelyik megakadályozza az eh, szexuális kapcsolatot emberek és állatok között. A bizottság természetesen húzza az időt, mm, küldött nekünk egy dokumentumot, de ez a dokumentum nem foglalkozik a kérdéssel. A bizottság hallgat, ahogy hallgatott korábban és egyáltalán nem korrekt módon tette ezt az elmúlt években. Én arra kérem a bizottságot, hogy egy olyan javaslattól álljan elő, amelyik egy törvény lenne, amelyik meggátolja a, a szexuális kapcsolatokat állatok és emberek között. Hajlandónak mutatkozik egy ilyen dologra, vagy nem? Elnök, ezt a kérdést majd kézzé folytatjuk, de látom, hogy a bizottság képviselő jelentkezik. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy újból szót kapok. Sok megvitalandó kérdés van a napi renden, ezért írásban világosan megfogalmaztuk az álláspontunkat ezzel a ponttal kapcsolatban. Amikor az előző alkalommal felszóltam, akkor megpróbáltam ezt röviden tenni. Megpróbálom így eljárni a többi E, esetben is. E, de nem szeretném, hogyha félreértenek, ezért inkább megválaszolom a kérdést, és inkább felhasználok a rendelkezésre álló időt. Elnézést, hogyha emiatt másoknak kevesebb idejük marad. Több e, pont, ami a petíciókban megjelenik, nem az EU kompetenciája szerintünk, hanem a tagállamoké. Okay ebbe tartozik a kegyetlenkedés, illetve a fajtalankodás kérdése. Csak az kísérleti célokból felhasznált állatok kérdése tartozik az EU kompetenciájába itt a bizottságnak van joga kezdeményezést tenni, hogy az állatokkal való kegyetlenkedést, illetve kegyetlen bánásmódot megakadályozzuk. Ez szerepel abban a dokumentumban, amelyet benyújtottunk. A lehető legmagasabb védelemre van szükség. A az állatok jóléte e, e, jogszabályoknak köszönhetően jelentősen javult az előző e, irányelv a 80-as évek elejéhez képest. További erőforrások állnak rendelkezésre, e, például azáltal, hogy az EQUAM az alternatív metódusok akkreditálására létrehozott Olaszországi Intézet létével. Úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb lépés, hogy elkerülhessük eh, az állatok felhasználását eh, tudományos célokra. Fontos, akkor, amikor a laboratóriumi állatokról beszélünk, amelyeket célból használtak, használnak fel, hogy két aspektus van. Van a biztonsági kérdés, azaz biztosítani azt, hogy a termékek az európai piacon biztonságosak. De azt is biztosítani kell, hogy az állatokat a lehető legjobb bánásmódban részlesítik. Sajnos nem vagyunk olyan helyzetben, hogy biztonságot tudnánk biztosítani azzal, hogy az állatokat kihagyjuk a kísérletekből. Vonatkozik a gyógyszeriparra például. Sajnos más területen, ha lehet is az állatkísérleteket mellőzni, a gyógyszereknél például nem. A metodológia fejlesztés remetőleg a közeljövőben ezt lehetővé teszi. Nagyon aktívak vagyunk, van egy irányelv, és ebbe be is fektetünk. De az összes többi területen, amelyet a petíciók említenek, nem tagállami kompeten, nem az EU kompetenciában, hanem a tagállami kompetencia. Ezért a bizottságnak nem is lehet álláspontja azzal kapcsolatban, hogy az EU-nak fel kell -e lépnie, mert akkor mi kompetenciákon kívül esik. Remélem, hogy ezzel sikerül finom hangolni a rendszert, kevesebb állat fel, állatot felhasználni a kísérletekben, és megmagyarázza, hogy miért nincs részletes véleményünk a többi területtel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy időt kaptam a magyarázatra. Elnök, köszönöm szépen, Szrifret asszony. Köszönöm szépen, nem ezzel kapcsolatban akartam felszólalni, de az ön válasza mégis erre sarkal. A kolléga nőm a fajtalankodásról beszél, ön pedig az állatkísérletekről, de nem ez volt a téma. Szeretném megkérdezni, hogy mire való az Európai Bizottság, hogyha arra se képes, hogy a Lisszaboni Szerződés 13. cikkét alkalmazza. Akkor, amikor egyre euroszkeptikusabbak az emberek. Szégyellem, hogy ilyen válaszokat hallok. A fajtalankodás egyre elterjedtebb. Nagyon szégyellem magam, amikor ilyen kitérő választ kapok. Tényleg szánalmas. Grazie anche alla collega Köszönöm Stréfler kollégának a hozzászólását. Én arra kérném önöket, hogy próbáljunk meg dűlőre jutni, egy határozatot kell hozni ebben a témában, van még két petíció, és ugyan így bánt el velük a bizottság. A bizottság azt mondja, hogy a kompetencia kérdés miatt csak ennyit tudnak mondani, Szóval rá kell mutatni arra, hogy ez a szakbizottság az elhangzottak alapján nem akarja ezt a petíciót lezárni, nyitva tartjuk, és utána eldönthetjük, hogy mit fogunk a későbbiekben tenni, és milyen választ adunk a petíciót benyújtóinak. Amennyiben nincs ellenvetés, akkor folytatnám a következő petíciókat. 1251-212-es és 1270-es 2012-es. Az elsőt egy luxemburgi eh, Occupy for Animals non-profit szervezet nyújtotta be, a másodikat egy lengyel állampolgár nyújtotta be az állatkínzásról. Jelen van a teremben? Nincsen senki? Senki nincs jelen? Akkor megadom a szót Megerit Kuzmának, aki a bizottságban az ügyben felelős. Bonjour, Madame la... Jó napot kívánok, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék ö, lengyelül válaszolni. Komisja Európaiska ma oczywiście świat... Az Európai Bizottság világosan látja, hogy egyes tagállamokban a ö, háziállatok feletti felügyelet, ö, például a kutyák feletti ö, problémás lehet. A 13. cikke az Európai ö, Unió működési szerződésének kimondja, hogy maximálisan figyelembe kell venni az állatok egészségét, különböző stratégiákat állapít meg az Európai Uniónak. Sajnos ez nem jogalap, nem felel meg az állat jólét minden kívánalmának. Ezért e, a e, tagállami kompetenciába tartozik. Az Európai Bizottság támogatja e, az állat egészségügyi világszervezet működését, amely megpróbálja a kóbor kutyák kérdését megoldani. A kutyák tenyésztésénél kell ezt kezdeni. 2001-ben fogadtak el ezzel legutóbb ezzel kapcsolatban jogszabályt elő kell készíteni a megfelelő jogszabályokat és képzést annak érdekében, hogy a kóbor kutyák kérdését megoldjuk, illetve az ő elhelyezésüket, szállításukat illetve hogy ezen kutyák milyen bánásmódon kell részesüljenek. Minden tagállamban amelynek amely tagja a világ állat egészségügyi szervezetnek, maga döntheti el, hogyan akarja a nemzetközi iránymutatást felhasználni a saját területén, adott körülmények között. Természetesen az Európai Bizottság továbbra is együttműködik, ahogy most teszi, a világ állat, az állat egészségügyi világ szervezettel. a 2012-2015-ös időszakra ki van dolgozva a munkaterv, e, többek között a e, kutyák és macskák e, jólétének értékelését szolgáló felmérés elkészítéséről. Utána fogja megítélni a bizottság, hogy további lépés szükséges -e ezzel kapcsolatban Természetesen figyelembe kell venni a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Válaszul civil szervezetek és a közvélemény elvárására októberben egy első konferenciát fogunk szervezni a az EU-s kutyák és macskák jólétéről. A konferencia és a tanulmány eredményeit fel fogjuk használni. A tanulmány idén rendeljük meg, és jövőre készül el ez lesz a mi hozzájárulásunk a további elgondolkozáshoz ebben a témában. A bizottság további tevékenységet is tervez, hogy ö, rendszeres oktatási programot valósítson meg a kutya jóléttel kapcsolatban. Együttműködünk egyéb szervezetekkel, például előkészítünk egy Károdor nevű honlapot, egy információs honlapot, amelynek célja a ö, propagálni a ö, felelős bánásmódot az állatokkal szemben. Ez az alapelve az európai jólétnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Vannak hozzászólások a két petícióval kapcsolatban? Úgy vélem, ugyanaz a hozzáállásunk, illetve a bizottság hozzáállása ebben a témában is, ezért az Kuzma asszonynak a hozzászólása nagyon pontos volt. Ugyanakkor úgy vélem, hogy dolg arról van szó, hogy a 13-as cikknek a merev értelmezéséről van itt szó, amit, eh, amelyik nem engedi meg azt, hogy az Európai Unió további lépéseket tegyen ilyen témában, annak ellenére, hogy vannak ilyen jellegű jelentett esetek, azért, mert nem akarják a nemzeti hatáskörbe tartozó témákba hozzászólni. Rendben van, ezt tudomásul vesszük, menjünk tovább két másik petícióval, és a végén összefoglaljuk, hogy mi lesz a szakbizottság álláspontja. A 1254-es 2012-es számú petíció francia állampolgár által benyújtott és 19.629 aláírás tartalmazó petíció az állatvédelmi alapszabályról szól. Bake Bagman jelen van a teremben. Köszönöm, elnök asszony. Ez a petíció azt kérje, hogy az európai állampolgárok tartsák tiszteletben az európai állatvédelmi jogszabályokat. Ez a jogszabály valóban állatbarát, óriási előrelépés köszönhető ennek az elfogadott jogszabály keretnek. De sajnos ezen intézkedések eh, egy sora hatékonytalan még továbbra is, hiszen nem kötelező érvényűek ezek. Ezt maguk a képviselők is eh, elismerték. Rövid távon kérjük, hogy egy vizsgáló bizottságot állítsanak fel arról, hogy valójában az európai állatok sorsa hogyan is alakul minden egyes ágazatban. Azt is kérjük, hogy egy vizsgálatot mindenképpen hajtsanak végre azzal kapcsolatban, hogy az állampolgárok hogyan kínozzák az állatokat, és hogy az állatokat milyen sérelem ér emiatt. Ezen sérelmek szinte állat kísérletek áldozatait is aztán oda vezetik, hogy magukat ezeket a kísérleti állatokat aztán kiszabadítják az állampolgárok, és így illegalitásba vonulnak. Kérjük tehát az állatvédelmet, ez az első kérésünk. Rövid, középtávon második kérésünk az, hogy az európai állatvédelmi megfigyelők központot állítsuk föl autonóm módon, hosszú távon, specifikusan, amely kifejezetten az állatok védelmét szolgálja mind Európában, mind a tagállamokban. Ahogyan az előző petíció során is már hallottuk, a bizottság elfogadhatatlan módon válaszolt, hiszen itt az európai polgárok jogáról beszélünk, jogunk van ahhoz, hogy a meglévő törvények alkalmazását a 13-as cikken keresztül az állatok jólétére, a kutyák és macskák jólétére használjuk föl. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Kuzma asszony megint a bizottság nevében. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság válasza szinte ugyanaz, mint az előző petícióval kapcsolatban, tehát az Európai Bizottság nek nincs jogalapja ahhoz, hogy fellépjenek kérdésben, a jogalap ugyanis a tagállamok kezében van kifejezetten tagállami hatáskörről van tehát szó. A 13-as cikke az EU működéséről szóló szerződésnek kifejezetten megköveteli a tagállamoktól, hogy teljes mértékben vegyék figyelembe az állatok kíméletére vonatkozó követelményeket. Ez viszont kifejezetten a tagállamok hatáskörében kell, hogy megvalósuljon. Az Európai Bizottságnak tehát nincs reagáláshoz, lépéshez jogalapja. La collega Strittler. Strittler kollega. Alors moi je, je, je ne suis pas du tout d'accord. Nem értek egyáltalán egyet azzal, amit hallottam. A 13-as cikke a Lisszaboni szerződésnek igenis az állatok jólétét kell, hogy figyelembe vegye, ha egy állat szenved, akkor jólétről nem beszélhetünk. És a szerződét azt is kimondja, hogy az állatok érzékeny lények, nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Moldenburg asszonynak gratulálni kívánnék, aki a Gallusetik Európa Egyesületének elnöke. Gratulálni szeretnék azon petíciósoknak, akik aktívan felkarolták az állatok jólétét, különösen a kutyák és az agárok jólétéről 20 ezer aláírás született. Tudjuk Spanyolországban ezreit az agaraknak leölik, amikor már kiöregednek a vadászatból. Szinte képekre lenne szükség ahhoz, hogy a bizottság végre felébredjen. Láttam filmeket, láttam fényképeket, elviselhetetlen képeket. Mi történik a terepen? A vadászoknak agaraik vannak, hogy vadásszanak. Akár pártoljuk, akár nem a vadászatot, ez ma így van. Tudnunk kell, hogy amikor a vadászkutyák már nem elég képesek a vadászatra, megalázottnak érzik magukat a vadászgazdák, és mit tesznek? Azt, hogy megbüntetik saját agaraikat. Mit tesznek? Úgynevezett zongora technikát alkalmaznak, hozzákötik az agarukat a fához, a olyan rövid kötéllel, hogy egyszerűen csak a kutya nem tud más tenni, mint rohangál a fa törzse között, körül, és megfullad vagy éppen savval megvakítják. Egyszerűen kegyetlen körülmények között megölik az agaraikat. Tudom, hogy minden tagállam szuverén módon a hatásköröket megosztja az EU-val szemben, de ha az EU valahol képes bevezettetni a tojótyúkok számára olyan ketreceket, amelyek amelyeknek hála a tojóstyúkok úgymond békésebb módon tudnak tojni, ez nagyszerű, de miért nem léphetünk fel, amikor állatokkal fajtalankodnak, vagy gyermekeket kínoznak, vagy a gyermekek, a vadászok gyermekei ilyen példákat látnak. Én tudom, hogy a nagy többsége maguknak, a vadászoknak jól viselkednek, ezért én egy írásos nyilatkozatot ö, ö, ö, nyújtottam be az Európai Parlamenthez, amelyben kérem, hogy az ilyen állatkínzásnak és agárkínzásnak mindenképpen vesenek véget egyes tagállamokban, agarak millióiról van szó, én nem a, a vadászok ellen vagyok ezzel. Nem érték a polgárok, hogy Európa mi miért hagyja büntetlenül az ilyen cselekményeket. Ezért kérem a bizottságot, hogy ezt a petíciót pozitívan fogadja el, és az állatok kínzása ellen lépjen föl, én szívesen kimegyek a terepre. 20 ezeren írták alá már ezt a petíciót, jogok van a polgároknak, hogy meghallgassák őket, és választ adjunk nekik. Nem lehet a tagállami kompetencia mögé bújni, ez nem elég. Nem lehet hagyni azt, hogy maguk a vadászok ránk erőltessék saját jogaikat, igenis méltó módon kell Európában fellépnünk, alkalmaznunk kell a meglévő 13-as Lisszaboni szerződés cikkét, de azt megfelelően kell olvasnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, ha más hozzászólás nincsen. Mégis, Oken kollega. Just a little point. A bizottsághoz szeretnék röviden szólni. A 13-as cikk alapján, amelyre már számos alkalommal hivatkoztunk, igenis a mi hatáskörünkről van szó, hogy tegyünk valamit az ellen, amit hallottunk. Itt nem a nem kompetencia elvét kell alkalmaznunk. Nem értem én igazán, hogy miért mondja a bizottság azt, hogy nem a saját hatásköréről van szó. Itt az EU hatásköréről beszélünk a 13-as cikk alatt, amikor a Lisszaboni szerződés 13. cikkét olvasszuk. Tudom, nem egyszerű dolog az, de nem lehet csak itt negligálnunk a 13-as cikket. Valamit tennünk kell. Muscardini. Muscardini csak megerősítem, amit a kollégák mondtak, a 13-as cég nagyon világos, a bizottság nem tudja, nem mondhatja azt hogy, hogy ez nem tiszta. Egyszerűen ott szó van arról, hogy a, mik az állatok helyzete, védeni kell az állatokat, és a szexuális kapcsolat állatokkal, ezek olyan dolgok, amelyek nem fér ebben, és amelyet mindenképpen, amelyek ellen mindenképpen fel kell lépni. Ez akár cikkek is lehetnek a sajtóba, ez biztos érdekli a sajtót. Visszadom a szót. Az állatokkal való fajtalankodása kapcsolatban példával élnék. Az Európai Bizottság képviselői láttak már ilyen filmeket? Szabad hozzáférésű filmekről van szó az interneten, és igen, itt az európai polgárok ö, traumájáról beszélünk, amikor ilyen filmeket akár megnézhetnek az interneten. Mi erre hivatkozunk. Ez abszolút nem megfelelő törvénykezés a jelenlegi. Uh, sorry. I was uh, asking to Mr. Law. Elnézést, Ló urat szerettem volna felkérni, kérdeztem arra, hogy véleményt kérhetünk-e, de ezzel kapcsolatban el kell még gondolkodnunk a titkár urat. Kérdeztem ki. Most azt gondolom, hogy az utolsó pontra térhetünk át, és aztán megfontoljuk egy blogban az eddig elénk terjesztett petíciókat. Az utolsó petíció e témakörben Akta úr tollából származik. Madam Chair and Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Én az Animals Angels nevében köszönöm meg a petíciós bizottságnak ezt a lehetőséget röviden, hogy szólhatok. Krisztina, Krisztán Blanka tagunk személy szerint hogy betegség miatt nem lehet körünkben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 8 hónap telt el azóta, hogy 2012. júniusában 1,1 milliónál is több petíciós aláírás sikerült begyűjtenünk az EU tagállamából a petíciónk támogatására a 1251-es, valamint 1254-es petíciónkhoz. Azt kérjük, hogy mielőtt az állatokat elszállítják a, a vágóhidra csak 8 órán keresztül lehessen őket szállítani. A jelenleg érvényben lévő EU törvények lehetővé teszik, hogy napokon keresztül szállítsák vágóhidra az állatokat. A jelenlegi jogszabályok gyakorlatilag nem védik az állatokat attól, hogy esetleg visszaéljenek a törvényel. Egy egész 100 30 ezernél több petíciós is kéri, hogy mindez megváltozzon. Tavaly márciusában számosan aláírták a, ezen petíciót az EU, az Európa Tanács, valamint az állategészségügyi szervezet képviselői is kívántak fellépni ezen elbánás ellen. Múlt évi nyilatkozat óta 50 kérdés hangzott el az Európai Bizottság irányába azzal kapcsolatban, hogy lehetne-e változtatni ezen apátia ellen lehet, hogy egyáltalán magát a problémát sem érti meg a bizottság. Kérjük a PETI szakbizottságot, hogy hatáskörében lépjen föl, azt kérjük, hogy a bizottság további információt nyújtson vagy próbálja meg a problémát bármilyen fellépéssel megoldani. És választ kérünk ezen petícióra. zárószóként Gandhi azt mondta, hogy a nemzetek nagysága és a fejlődés is azon keresztül vizsgálható meg, hogy hogyan bánnak az állataikkal a nemzetek. Valóban a parlamenttől, a polgároktól is ez a szándék hangzik, és Kérjük, hogy a demokrácia ezen esetére válaszoljunk meg pozitívan, és az Animals Angels Egyesület nevében köszönöm szépen, hogy itt lehettem, időt szenteltek rám, és várom a választ. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig a szót Simonin úrnak adom meg. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretném uh, a, egyszerűen újra elmondani mindazt, amit már hallottunk uh, uh, és leírtunk. Létezik már uh, hat, hatékony jogszabály csomag ezzel kapcsolatban. 2011. novemberében a bizottság egy jelentést fogadott el pontosan az állatok szállításáról általában, és tudományos társadalmi-gazdasági aspektusokról is. A bizottság véleménye változatlan 2011 óta. A bizottság nem kíván jogalkotási ö, módosítással előállni, mert úgy véli, hogy még számos intézkedést kell foganatosítani a má már meglévő jogszabálya jogvonatkozásában javításra szorul tehát a végrehajtás. Azt szeretném még elmondani, hogy 2011 óta a bizottság számos konkrét lépést foganatosított, amely nem jogszabályra vonatkozik, hanem nem jogszabályi intézkedésekre vonatkozik, például azon módozatról, hogy a tagállamoknak hogyan kell begyűjtenie a különböző ö, ö, jogsértésekkel kapcsolatos vizsgálati kérdéseket. A tagállamok ö, ö, vizsgálataiban kell még javítani, amikor az állatszállításról van szó. Elébe kell menni valahol annak is, hogy az érdekelt felek valóban bevált gyakorlatokat lét, hozzanak létre az állatok szállításával kapcsolatában. Például, hogy hogyan viselkednek a szarvasmarhák a mm, szállítás során, és pontosan a meglévő jogszabály alkalmazását kell fokozni, ezen túlmenően technikai ülésekre is sor kerül rendszeresen tagállami szakértők részvételével konkrét intézkedésekkel kapcsolatban. És természetesen vannak olyan intézkedések is, amely a tagállamok vizsgálatára vonatkozik ezzel kapcsolatban, és akár jogsértési eljárásokat is indítványozhat a bizottság. Így szerettünk volna megválaszolni az elhangott petícióra. Köszönöm szépen, van, aki a témához hozzá szeretne szólni. Nincsenek kollégák, akik szót kérnek ebben a témában. Egy válaszra megadom a szót a petíciót benyújtójának, parancsoljon. Thank you for your response. And... Uh, Köszönöm szépen a választ. Azt szeretném még hozzátenni, hogy valóban igaz, hogy egy 2011-es jelentés megszületett, és számos dolog történt, rugalmasan, folyamatosan változnak a dolgok. Tavaly, június 6-án 1,1 millió aláírást adtunk át a bizottságnak, és egy írott nyilatkozat is született. Ez, ez történt 2011 óta. Számos dolog történt, a dolgok változnak tehát, és a biztos és a bizottság azt mondja, hogy itt a jelentéstételről van szó a tagállamok részéről, de az egyik válaszában, amely a bizottság tollából származott, azt olvashatjuk a képviselők kérdésére eh, tett eh, válaszban, azt olvashatjuk, hogy nincs megoldás arra, hogy hogyan lehet megoldani ezt a problémát. Egy levelet elküldtek egyszerűen, és amikor azt kérték, hogy lesz e nyomonkövetés ezzel kapcsolatban, a megfelelő választ nem kaptuk meg a bizottságról, ez az első megjegyzendő. A második pedig az, hogy valóban iránymutatások a bevált gyakorlatokra léteznek, de a meglévő jogszabályok működőképes jogszabályaiból indulunk ki akkor, de amikor mi vizsgálatokat folytattunk saját csapatainkkal Európa szerte, akkor egymás után rámutattunk arra, hogy még a megfelelő végrehajtás mellett is a bevált gyakorlatok nem elégségesek arra, hogy valóban az állatok szenvedésén enyhíthessünk. Számos állatnál nap, napok után még szállítják őket anélkül, hogy megpihennének. Köszönöm. Non ci sono Köszönöm szépen, nincs több hozzászólás. Ön nem ö, tagja a PETI szakbizottságnak, itt pedig a PETI szakbizottság tagjainak vitájáról van szó. Az elhangzott petíciókról felvetődnek kérdések, ezekre ezeket a bizottság elutasította, hogy így mondja, arra hivatkozva, hogy nem az ő kompetenciája. Kiemelném azokat a petíciókat, amelyek, mint ahogy ez az utolsó is, amelyek a amelyek 1 millió 103 ezer aláíró szerint, amelyik nem amely, akik szerint nem tartják be az állatok szállításra vonatkozó EU-s irányelveket, erre az bizottság azt válaszolja, hogy a jelenleg hatályos törvény képes lenne garantálni az állatok jólétét, amennyiben ezt megfelelő módon gyakorolják és alkalmazzák. A másik kérdést illetően az állatok ellen elkövetett erőszak kutatásokkal kapcsolatosan a kísérletezés során, azaz a tudományos célral elkövetett élveboncolás, a bizottság azt válaszolja, nem, azt válaszolja, hogy egyrészt nem kompetens, másrészt ez a parlament már döntött ezzel kapcsolatban, és módosította a korábbi irányelvet, nem is olyan rég, a, ezek az intézkedések csökkentették az állatok e, használatát kísérletek során, ugyanakkor nem szüntették meg az élveboncolás gyakorlatát, és eh, ezáltal elzárkozik további lépésektől. A további kérdések, amelyek felvetődtek a lakosság részéről a petíciókon keresztül, ezek általában érintik az állatok elleni erőszakos fellépést, legyenek azok házi állatok, vagy kóbor állatok. A bizottság szerint ezek nem olyan ügyek, amelyek nem Európai Uniós kompetenciák, a Lisszaboni szerződés 13-as cikkére vonatkozik, amelyik meghatározza az állatok jólétére vonatkozó kompetenciáit, és ezekben korlátozott számú azok az intézkedések, amelyek a bizottság tehet, és felsorolja, hogy melyek azok a területek, amelyek eurós, kom, Európai Uniós kompetenciák, halászat, szállítás és egyebet, ezeket fel vannak sorolva, ezek azok a kompeten, ezek a területek, amelyekben az Európai Unió illetékes. Más területeken viszont a tagállamok az illetékesek mondja a bizottság, ugyanakkor a magunk részéről úgy gondolom, hogy nem szabad nem szabad beletörődni ebbe a helyzetbe, hanem mi szeretnénk egy tágabb értelmezést, egy olyan értelmezést, amely sokkal jobban megfelel annak a szellemnek, ami szerepel a 13-as cikkben, ami az állatok jólétének a biztosítása. Mi tehát gyomást szeretnénk gyakorolni, a bizottságnak, a bizottságot szeretnénk kérni arra, hogy értelmezze tágabb módon a 13-as cikket, az Európai Unióhoz fordulhatunk, mert az Európai Unió nincs olyan távol, az Európai Unió nincs olyan távol, mint ahogy kitűnik azokból a válaszokból, amit ma sallottunk a bizottság részéről. Ugyanis 2012-ben meghatározta azt, hogy lesz egy munkamenet, egy munkaterv, hogy mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy az állatok elleni erőszakos fellépést megakadályozza egy két éves időszakban. De láthatjuk, hogy rendkívül sok állampolgár írta alá ezeket a petíciókat. Rendkívül nagy a társadalmi nyomás, és érdemes akkor megkérni a bizottságot, hogy változtassa az álláspontját, hogy gondolja át még egyszer ezt a kérdést, mert azok az értékek, amelyekre alapszik az Európai Unió, az nem fogadhatja el azt, hogy szemet hunyunk egy ilyen jelenség során egy olyan jelenség előtt, amelyik ennyi, ilyen magas számú állampolgárt érint, mert ez egyszerűen nem esik egybe a mi értékeinkkel, az Európai Unió értékeivel kollégákat kérem tehát, hogy kérjünk egy értelmezést a bizottságtól, egy szóbeli kértest intézünk a bizottsághoz a 13-as cikk értelmezésével kapcsolatosan, amelyikben megkérjük, hogy határozza meg, hogy mik a kompetenciája az Európai Uniónak az állatok védelme területén. Nincsen ellenvetés, tehát elfogadottnak tekintem a javaslatomat. Köszönöm szépen a petíciót benyújtóinak, akik hozzászóltak a kérdéshez. Köszönetet mondok annak az 1 millió 200 ezer állampolgárnak, akik hozzám fordultak annak érdekében, hogy védjük meg az állatokat, és ezzel lezárom ezt a blokkot, és rátérünk a következő pontra. A következő a 1040 per 2012-es petíció, amelyet egy brit állampolgár nyújtott be, amelyik egy árhúzi egyezmény végrehajtásának a brit kormány általi állítólagos elmulasztásáról szól, erről szól, majd Jane, Jane Green, akinek megadom a szót. Parancsolja. Thank you for this Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok jelenleg az Egyesült Királyság közösségei, önkormányzatai nem szólhatnak be helyi és környezetvédelmi kérdésekbe. Herfordson és Wilson tapasztaltam azt a helyzetet, amiről beszámolok. Sok önkormányzat hulladék infrastruktúra kezelésére bevonja a magánfinanszírozást. Már pedig azt mondom, hogy nagy titoktartás övezi ezeket a szerződéseket üzleti titokra hivatkoznak, így nem tudjuk felmérni, hogy milyen valós előnyöket és hátrányokat tartalmaznak ezek a szerződések, ezért eh, nem tudunk eh, lényegében hozzászólni az érvekhez. Az a brit eh, kormány más védelmi esetekben a ö, jog ö, ö, jogi utat lehetővé teszi, de nem a tervezés szakaszában. Az elmúlt évtizedben az európai törvényhozás forradalomhoz vezetett a hulladékkezelésben. A komposztálás, az újrafelhasználás teljesen új környezetbe került Reméljük, hogy további előrelépés is elképzelhető. Sok állampolgár az újrahasznosítás mellett van azon megfontolásból, hogy védje a környezetet, de így megtakarítást is el lehet érni. A magánszektorral kötött szerződések rugalmatlanak, nem tudnak megfelelni a változó világnak. Például egy 15 éves hulladékkal kapcsolatos szerződés 54 alkalommal szorult módosításra, és ez 42 millió fontjába került a brit adófizető polgárnak. Az égető művekbe is komolyan befektetett az Egyesült Királyság Más megoldás is van, mint új kapacitás építése, hiszen sok helyen plusz kapacitás van, jobban fel kellene használni. a polgárok hangját nem könnyen hallják meg. Égető lobby működik az Egyesült Királyságban akkor, amikor világos, hogy nem az az egyetlen alternatív, hogy újabb hulladék lerakó helyeket hozunk létre. Óriás eszekről van szó. 25-30 éves égető mű szerződésekről, amelyek körülbelül egy milliárd fontot képviselnek. További milliók kerülnek felhasználásra az önkormányzati költségvetésből. A az önkormányzatok ezzel kifejezetten veszélyes helyzetbe kerülnek. Nos, mit szeretnénk? A széndiokszid vagy hulladékadó, vagy a műanyag betiltása a műanyag és a szerves anyagok kivétele, helyesbitek, az égetés alól. Fontos lenne közmeghallgatásokat tartani. Új technológiák vannak, ezeket kellene felhasználni most. Évekbe kerül, amíg akár részleteit sikerül megismerni a hulladékkal kapcsolatos szerződéseknek, és akkor már túl késő, hogy vizsgálódjunk. A közmeghallgatás gyakran ellenséges hangulatban zajlik és ö, olyan, mintha bírósági tárgyalás lenne, és ö, nem közösen próbálnánk megoldást találni. Ö, hiába a ö, rendelkezésre álló alapok, ö, a lehetőségek korlátozottak. Ö, gyakran százezrek mennek el fontban titkos hulladékkal kapcsolatos szerződésekre. Az Árhúsz egyezmény mindenkinek biztosítja a jogot, hogy hozzájut a környezettel kapcsolatos információhoz, mely információt a hatóságok kötelesek nyilvánosságra hozni. Azt javaslom, hogy az Egyesült Királyság pontosabban felelje meg a jogszabályi követelményeknek, legyen alapos vizsgálat arról, hogy mit vannak és hogyan a jogszabályok, és ebből mit tartanak be. Ezen túl óriási, égető szerződések készülnek és várnak aláírásra. Ezek költsége elrettentő. Kérem, hogy moratóriumot létesen érvénybe az Európai Unió bírósága. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, és most eh, megadjuk a szót a bizottságnak. Penszéva asszony, úr bocsánat, vagy asszony. Köszönöm szépen. Abból az információból ítélve, amit hallottunk, a bizottság nehezen azonosítja, hogy mely projektokról van szó. A nemzeti hatóságok szempontjában nem világos, hogy hol tart a döntéshozatalban ez vagy az a projekt. Általában az Egyesült Királyság jogrendszere a lakosság beleszólását biztosítja a döntésekben a jelen esetben az a kérdés, hogy a döntés milyen stádiumban tart, ezért a bizottságnak több információra van szüksége, célirányos információra, hogy hol, melyik projekt milyen stádiumban tart. A jelenleg rendelkezésre álló információval nem tudjuk megállapítani, hogy megsértették volna az EU-s jogszabályokat, ami az információhoz való hozzáférést illeti Hogyha ezt megtagarják, akkor fellevezni akkor jogorvoslatot lehet kérni. Nem világos, hogy ezt megtették-e ezt a lépést, és ha igen, akkor milyen eredménnyel. elképzelhető, hogy ez most nem a tervezés szakaszában tart. A 2012 C127-es ítélet az Európai Unió bíróságától ki mondja, hogy ott, ahol csak egy szolgáltatás biztosításáról van szó, nem köteles az önkormányzat minden információt a közrendelkezésére bocsájtani ami az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést illeti, a C 513 per 2011-es ítélet tartalmáról értesítette a petenseket. Elrettentő költségek egyelőre nem sikerült megállapítani? Ha igen, akkor eljárás indulhat az Egyesült Királyság ellen. Hogyha így találják, akkor az Egyesült Királyságot kötelezhetik a költségek csökkentésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadjuk a szót másokhoz, akik kértek. Hotkin asszony, Kászmár, Augen asszony, önnel kezdjük. Ja, tak, herr formand. Øh, first, øh, der er jo to sager på spil her. Der er dels den Két øh, kérdés hangzott el uh, itt. Uh, az egyik az égető művekkel kapcsolatban Ez ennek ügynek a kezelése sem az első Királyságban, sem a Dániában nem felel meg az EU jogszabályoknak. Na pedig az én országomban nagyon sok a piromán. Amit fel lehet gyújtani, fel is gyújtanak. Valóban nem ez a megfelelő módja a hulladék kezelésének nem felel meg a szabályoknak. Ezzel teljesen egyetértek. És van még egy kérdés az R20 egyezménnyel kapcsolatos. Ez az egyezmény tág körű jogokat ad a polgároknak az információhoz, valamint, hogy bírósághoz fordulhatnak a különböző tagállamokban. Tehát azt mondják, hogy létezik ez a lehetőség, igaza van a bizottságnak, valóban létezik. Csak hogy egyelőre nincsen hatásos hozzáférés az európai igazságszolgáltatáshoz. Azt hiszem, azzal kell ö, foglalkoznunk, hogy a gyakorlatban mi a helyzet, és az Árhuszi egyezményt ö, mennyire tartják be, hiszen ez ö, biztosítja a polgárok részvételét ezekben az ügyekben. E, hát elég stresszer azt látni, hogy nehéz meggyőzni a tagállamokat arról, hogy komolyan vegyék a kérdést. E, mint hogyha arról lenne szó, hogy a polgárok jogait akarják korláti. Köszönjük a pezenteseknek, hogy felvetették ezt a kérdést, mindenképp e, foglalkoznunk kell vele, nagyon komolyan. Van egy másik eset, ami az Árhuszi egyezmény alá tartozik a bizottság talán nem minden szinten foglalkozott, de nekünk kell. Köszönöm szépen, Oken asszony. Következő hozzászóló. Üdvözlöm. Egy olyan baszk térségből származok, ahol a városi hulladékkezelés nem egy technikai probléma, hanem politikai, társadalmi kérdésé vált, nagyon fontos vita zájlik, nagyon sok eh, eszmecsere volt ez ügyben. Most ebben a folyamatban tanuljuk ezt, eh, és jó magam, tanácsos vagyok egy önkormányzatban, és két hónapon belül egy döntést kell hozni a hulladék, a városi hulladékkezelés kapcsán, Valamit tanultunk az utóbbi években, mégpedig az, hogy a lakosság tájékoztatása, az adatok szolgáltatása a lakosság számára, az átláthatóság, azok segítenek abban, hogy jobb döntést hozzanak, nyugodtabb, nyugodtabban tudjunk dönteni az önkormányzatok, a hatóságok részéről és a lakosság számára is megnyugtató. Nagyon sokszor ez a múltban nem történt meg, és ekkor társadalmi robbanás következett be. Reméljük, hogy a következő ebben időszakban nem lesz ilyen robbanás. Tekintettel a petícióra, és köszönöm a benyújtónak, hogy ezt megtette, van egy dolog, amit tanulni kell ebből. A tagállamok, ami a hulladékkezelést illeti, a városi szilárd hulladékkezelést illeti, azt kell, hogy a lehető leg legszigorúabbak legyenek, ami a lakossági eh, tájékoztatást, az átláthatóságot illeti. Úgy tűnik, hogy ez Nagy-Britanniában problémát okoz. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, először is eh, érdeket vagyok az ügyben. A helyzet a, az Egyesült Királyság Amerikában, amelyet képviselek. West Midlandről van szó és parlamenti jelentéstevőként a dokumentumokhoz való hozzáférés ügyében nagyon erős álláspontunk van az Ára 20 egyezmény ügyével kapcsolatban. Ebben is érdekelt vagyok. Szeretném megkérni a Pedagogikus hogy maradjon nyitva a kérdés. Több kérdés is van itt. Az egyik ügy az Európai Unió Bíróság elé került. Tehát addig nem szabad semmit tenni, amíg az igazságszolgáltatás nem járta be a maga útját. A másik kérdés az természetesen a következő. Ha csak nem jutunk hozzá a titkos információhoz, vagy nem vagyunk nagyon módosak, akkor a demokratikus döntéshozatalban nem tudunk részt venni. Például, hogyha egy döntés meg akarunk fellebezni, eh, például hulladékégetűvel kapcsolatban, és nem férünk hozzá az információhoz, eh, hogy hogyan kapták meg a szerződést, akkor hogyan tudjuk megkérdőjelezni? A eh, petícióban az szerepel, hogy évekbe kerül, míg információt kapnak, és úgynevezett kereskedelmi érdekekre, üzleti érdekekre hivatkoznak, de hát demokratikus érdekek is vannak helyileg, bele akarnak, bele akarnak szólni az emberek a döntéshozatalba. A választott önkormányzatot felügyelni akarják. Tehát legalább három érvünk van, hogy miért tartsuk nyitva ezt az ügyet. Elsősorban azért, mert az emberek nem jutnak hozzá az információhoz. Ez az információ jogalapot biztosíthatna, hogy megkérdőjelezzenek önkormányzati döntéseket környezetvédelmi területen, ami nagyon is érinti az embereket. Ami a jogsegélyt illeti, tudom, eh, hogy eh, eh, itt megvan a bizottság válasza. A bizottság nem tudta az a peti, petensek által benyújtott dokumentuk alapján megállapítani, hogy megszökt, megszekték volna a szabályokat. pedig szerintem itt éppen azok kellene több információ nyújtanak, akik az égéti művet megrendelik, építik. Köszönöm, Michael. Nem tudom, még Pasinár úr, Pasinár úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Like to welcome very much. Nagyon üdvözlöm a petíciót, és szeretnék valamit elmondani. Strasbourgban, mikor legközelebb találkozunk, az Európai Parlament elfogad egy alapvető jogszabályt, módosítja a hatás felmérés irányelvet. A parlament úgy döntött, hogy kötelező, kötelesség biztosítani az átláthatóságot, és bizonyítani, hogy a polgárok részt vettek a folyamatban, hogy milyen alternatívák vannak bizonyítani eh, kell, hogy független szervezet mérte fel a környezeti hatásokat, hogy nincsen összeegyeztethetetlen, összeférhetetlenség. A PETI szakbizottság nagyon okosan döntött úgy, hogy eh, a eh, HOTIS jelentéssel kapcsolatban ennyi dokumentumot gyűjtött be a hatóságaink lassan arra kényszerülnek, hogy megfelelően járuljanak el az érintett polgárokkal szemben, és nem az érintett vállalatokkal szemben. Ezt ne felejtjük. Remélem, hogy a bizottság végül nem lesz ennyire visszafogott az összes esettel kapcsolatban, ami nem csak a PETI szakbizottsághoz ér, érkezik be, hanem amelyek sértik a jó magatartását, illetve a polgárok jogát, hogy a közösségüket védjék, és a környezetet védjék. Köszönöm szépen! Thank you very much. Uh, first of... Köszönöm szépen először, és szeretném támogatni Cashman úr véleményét. Köszönöm szépen magam is. Ezen projektben, biztosorban uh, harterberry ben uh, dolgoztam. Nem csak pénzügyi oldalról kell ezt megvizsgálni, hanem megpróbáltam számadatokat is begyűjteni, de hát minden titkos a szerződésben, és minden más, de egy más aspektus is fontossággal bír, és ezt nem szabad ignorálni. Ezen öm, égetőmű egy ö, metán ö, kibocsátású ö, ö, területen ö, egy metán tartalmazó bánya tetejére épült, ez hogyan lehet? Ez az első kérdésem. Másrészt pedig ez a telephely olyan állatok élőhelye, amely védett állat, és egyszerűen itt arról van szó, hogy itt egyszerűen befogják ezen védett állatokat hálóba, és aztán egyszerűen áttelepítik, ez teljesen illegális módon, de ezt engedély nélkül tették, sőt, titkosan tették. A teljes szerződés ezen telephelyen véleményem a titkosság leple alatt történt, és a helyi lakosság, a helyi hatóságok megpróbálják ezen titkos fájtlat most valahol levenni erről a projektről, és valóban megérteni a helyzetet. Elnök asszony kérdezi, hogy más kíván-e szót kérni, ha nem, akkor visszaadja a szót a petíció benyújtójának, Green asszonynak. Nagyon örültem lefolytatott vitának. Azt szeretném elmondani, hogy utalás történt az információ biztosokra. Igen, voltak olyan esetek, amelyekben a kereskedelmi titkosságra nem is lehet appellálni. Ezen adott hatöberi esetben azt hallottuk, hogy a határozatot akár október 4-ig is meghozzák, de hát már 5 éve folyik az ügy, és 15 éves szerződésről van szó, semmilyen szerződéses üzleti esetre, benchmarkingra nem építhetünk. Nincs alternatív megoldás, amerről tárgyalhatnánk. Köszönöm még egyszer a lefolytatott vitát. Valóban igen, hasznos volt. Köszönöm szépen a peticot benyújtójának, hogy figyelmünkbe ajánlotta ezt a témát. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásait. Igen, élénk volt az eszmecsere, ez rámutat arra, hogy ezt a petíciót nyitva tartjuk, és várjuk majd a bíróságnak a határozatát, ugyanis van egy értelmezési kérdés, de nagyon jó, hogy ezt a kérdést figyelmünkbe ajánlották. Nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és várjuk a bizottság részéről a további tájékoztatást a, és a bírósági határozatot. Kesmen úr? Sí, grazie. Uh, uh, Madam President, I... Elnök asszony, köszönöm szépen igen, egyetértek önnel, nyitva kell tartanunk azok, azok, a, magát a petíciót, nem csak azért, mert még nem zárhattuk le következtetés hiányában, de jelenleg a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jogszabályok még nem kompatibilisek az ánoszi egyezménnyel, ezért sokkal ö, tovább kell még várnunk nyitva ezzel az ügyel, mint a következtetések. Egyetértek, tehát lezárjuk az eszmecserét ebben a kérdésben. Köszönetet mondok Green asszonynak a hozzászólásért, és ráterünk a következő napi rendi pontra. Nevezetesen a jelentés a dániai tényfeltáró látogatásra, és Megadom a szót Bertman asszonynak. Thank you very much, dear Köszönöm szépen, kedves kollégáim. Elolvasták, úgy gondolom, a jelentést. Azzal szeretném kezdeni, hogy egy megjegyzést osztok meg önökkel ma is. A minisztereket és a rendőrfőnököt meghívtuk és az új szociális ügyi miniszter volt az egyetlen, aki válaszolt a meghívásunkra, és azt mondta, hogy nem áll módjában ellátogatnunk a petíciós bizottság meghívására. Örülök neki, hogy ezt ő megtette. Technikai magyarázattal kezdeném nagyon fontos pontokkal kapcsolatban. Bizonyos kérdések ugyanis felmerültek az elmúlt hetekben mi a mi szerepünk a petíciós bizottságban, kutatást, vizsgálatot végzünk, amennyiben polgárok jogait lehetséges módon sértették a nemzeti hatóságok, nemzeti, regionális vagy helyi szinten. Pontosan erről volt szó, és ezért az európai polgárok petíciókat nyújthatnak be az Európai Parlamenthez amikor a petíciót befogadtuk, megvizsgáljuk a bizottságban, és vagy elfogadhatónak, vagy elfogadhatlannak minősítjük azt. Miről szól egy ilyen tényfeltáró látogatás? Az, hogy a parlament elnökének engedélyevel hivatalosan ellátogatunk egy delegációval az adott országba. A delegáció a petíciós bizottság hivatalos képviselőinek tagjaiból állnak, és ezen képviselők egy delegáció vezetőt neveznek ki maguk közül általában, általában ismétlen, mert ez a alkalommal nem így volt. Vannak olyan ex officio eh, tagok is, amelyek látogatásban részt vesznek, és most ezúttal ez nem történt meg, de úgymond hivatalból velünk vannak. A petíciósoknak is meg kell értenünk, hogy mi hogyan lépünk föl. Mi csak azon információ alapján léphetünk föl, amelyet a releváns petícióval kapcsolatban megkaptunk. Mi nem bírók vagyunk, és a Peti Szakbizottság nem bíróság. Ezt fontos kiemelnünk, utalnom kell arra is, hogy minket az egyik petíció benyújtója részéről kerestek meg, de maga a bizottság általában csak maguk, a mi bizottságunk csak a petíciósok számára, a petensek számára nyitott, nem pedig mondjuk egy partnerük számára egyrészt. A releváns illetékes hatóságok figyelmét felhívhatjuk arra, hogy van egy probléma, amelyet meg kell, hogy oldjanak, ez is fontos, ez a mi szerepünk. Hogyan lehet ezt megtenni, mikor, akkor, amikor az EU egy adott jogszabályát megsértették, emberi jogokat is sértettek. Ami a mi delegációnkat illeti, a, a helyzet nem változott ez alkalommal sem. Kollégáim és én is egyetértettünk azzal, hogy a munkákat tovább folytatjuk. De szeretném biztosítani önt és elnök asszony, hogy a dolgok jelenlegi állásában reméljük, hogy az együttműködés elvárható ö, ö, a gyermekek és a petensek érdekében ezzel a petícióval, ezen petíciókkal kapcsolatban hogy áll a helyzet? Petíciókat kaptunk, érkeztek be hozzánk, amelyek elfogadhatónak lettek nyilvánítva. Februárban a szakbizottság ülésen megvitattuk azokat. Már akkor is megértettük annó, hogy igen sürgős kérdésekről van szó, minél hamarabb el kell látogatnunk Dániába, és meghallgatni az érdekelteket, és magunk is szólnunk kell mert itt nem csak arról van szó, hogy petíciósok, apák, anyák, dán anyák, nem dán anyák, és néhány nem Dán apa sorsa forog itt kockán, hanem gyermekek sorsáról van szó, hiszen gyermekjogok sérülnek, és ezért vettük ennyire komolyan, és azonnal úgy döntöttünk, hogy egy sürgős tényfeltáró látogatást teszünk Dának. Lehet ezt meg is tettük. A petíciók olyan kérdésekre mutatnak rá, ahol a gyermekek alapjogait nyilvánvalóan megsértették. Itt az Európai ENSZ gyermekjogi egyezmény és gyermekvédelmi ENSZ egyezmény kérdéseiről van szó. Röviden szeretném elmondani, hogy a delegáció milyen struktúrával látogatott el oda Dániába. Mi magunk természetesen meghívtuk, felhívtuk a Szociális Valamint Igazságügyi Tárca képviselőit, valamint a Dán rendőrs kapitányt is. Természetesen ezen három fontos e, személyiséggel szerettünk volna tárgyalóasztalhoz ülni, de egyikük sem kívánt tárgyalni velünk. Azt mondták, hogy úgymond úgy exkuzálták magukat, hogy nem volt megfelelő idejük arra, hogy minket fogadjon, egyszerűen elutasították a delegációnk fogadását. Szeretnék utalni arra, hogy néhány nappal a látogatásunk után egy feljegyzést kaptunk, mely szerint a szociális ügyi miniszter inkább a ö, kertjében ücsörgött, mint hogy mi velünk tárgyalunk és bizony ugyanez a miniszter kínai delegációra talált időt az ütemtervében, hogy azokkal tárgyaljon. Inkább a konyha kertjében ücsörgött, és azt mondta, hogy úgymond a répa megfőtt, hangzott el franciául. A szociális miniszter ugyanolyan csönd Őt ugyanolyan csöndövezi, mint az igazságügyi minisztert, ezek kérdéses dolgok. Ami a szociális ügyek eh, miniszterasszonyát illeti Hekerok asszony tudta 2007 óta, hogy létezik ez a probléma. Mi abból indulunk ki, hogy az igazságügyminiszter is tudja, tudatában van annak, és már annó is tudta, hogy ilyen problémák vannak, de sajnos az igazságügyminiszter miniszter nem válaszolt, nem mond semmit egyszerűen. Egyszerűen nem is tudtam belőle kihúzni semmilyen megjegyzést, a kollégáim sem. Mint ahogy már utaltam rá az előző júliusi találkozónk során is, a találkozók, amelyekre sor került a minisztériumban, oda vezető hivatalnokok látogattak el a miniszterek kabinetjeiből, kérdéseink, kevés kérdésünk volt. Ezek az emberek persze megpróbáltak legjobb tehetségük szerint, tudásuk szerint megválaszolni a kérdéseinkre, de mindegyet értünk azzal, hogy nagyon szerettük volna, hogyha valóban a tárca felelőseivel, a miniszterekkel tárgyalhattunk volna, mert a végén úgy éreztük, hogy sokkal több kérdés volt a fejünkben, mikor felálltunk a tárgyalóasztaltól, mint mikor leültünk oda. Azok az emberek, akik ezen specifikus területeken dolgoznak, valahol itt nyitott kérdés maradt még számos megválaszolatlan kérdésünk van még. Még egyszer ismétlem, a jelentésünkben, elnök asszony, csak azokra utalunk, azokra a legfontosabb tényekre utalunk, amelyekről tudunk. Ez a probléma. Felvete, találkoztunk terepen, dióhéjban összefoglaljuk a problémákat. A petíciósakkal is találkoztunk, négy órán keresztül egyeztettünk, tárgyaltunk a petensekkel. Természetesen nem mi beszéltünk, fájdalmas volt, szív, szíven ütött minket, minden törték. 90%-a a Dán anyáknak, és 10%-uk nem is Dán anya volt, voltak nem Dán apák is, akik petensek voltak. Mi már kezdetektől értettük azt, hogy a probléma veleje abban leledzik, hogy a szülői felelősségről szóló törvény, amelyet 2007-ben vezettek be Dániában, az egy olyan törvény szerintünk, amely egy jó törvény, mert biztosítja a gyermek számára a szülőkhoz való hozzáférést, mindkét szülő számára a gyereknek lehetősége van hozzájuk férni, és a szülőknek is a gyerekhez hozzáférni, de a gyakorlati megvalósítás a gyermek szinten és szülői szinten szintén is elfogadhatatlanul kerül ha végrehajtása nem csak dánanyákról van szó, hanem nem dánanyákról is, és kis csoportjáról nem dán apáknak. Picit engedjék meg részletebben menőbben szóljak szerettük volna kiemelni a legfontosabb tényeket a jelentésünkben. Ha egy anya védeni akarja a gyermekét vagy gyermekeit egy erőszakos apától, akkor nem az apát fogják a bíróság előtt megítélni, elítélni, hanem az anyát, azért, mert nem működik együtt a gyermeki, a, a szülői felelősség törvényének ö, ö, fényében. De hát egy anya, aki már nem tudja a gyermekét erőszak áldozatának kitett ö, gyermekét megvédeni, itt egy óriási kérdés felmerül. Amikor feltettem egy hivatalos embernek a kérdést, hogy miért, akkor azt mondja, hogy nem, még az erőszakos apának is vannak apai jogai, és csak azért, mert apa már, vagy éppen Dán származású, azért már meg kellene ezt kérdezni, még a Dan kollégáink is elmondták, hogy van itt valamilyen hátrányos megközelítés, de hát persze ezt szó szerint még ellenőrizhetjük. Azt is szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az egyik tagja az ombudsman hivatalának azt mondta, amikor kérdést feltettünk, hogy van-e hátrányos megközelítés, azt mondta, nincs, ez nem ilyen módon regisztrált fellépés. Ezt bizony a Dán ombudsman hivatalának egy tagja mondta ami az apa, egyes apák erőszakos fellépését, vagy visszaélésszerű fellépését illeti, bizony azt kell mondjuk, hogy gyakorlatban ö, ö, ugyan vannak ilyenek, itt azért nem ítélik el őt, mert nem gyakorlatban ö, létező intézkedésekről van szó, de anyákat, nőket igenis elítelnek akkor, amikor az ilyen fellépésektől meg akarják gyermekeiket védeni. Bizony, a 215-ös paragrafusban látható az, hogy bizony vannak olyan ö, ö, szülők, akik nem ö, m, nem adják vissza a látogatás után a gyermeket a, a szülőnek. Erőszakos apák esetéről is szó van, vagy éppen még gyermek ellátó intézetekbe, gyermek otthonokban is elhelyezik a gyermeket, nem pedig az anyának adják vissza a jövőben is egy alkalommal hallottam egy jelentésben arról, hogy egyszerűen biztos sem adták az ilyen gyermekeket az anyának. Ezen el kell gondolkodnunk, hogy hogy történhet meg. Más esetekről is hallottunk, ahol az anya egy másik helyre akar elköltözni. el, el Egyszerűen elveszik tőle a gyermek gyámságának jogát, mert úgymond a gyermeket eltávol, eltávol utaztatná az apától. Hát emiatt lehet elvenni szülői jogokat egy anyától, Miért nem az apát szólítják föl arra, hogy mondjuk költözön közelebb gyermekéhez? Számos ilyen kérdésről hallottunk. Arra is szeretnénk utalni a 35-ös cikkére ezen törvénynek, ahol azt mondjuk, hogy a gyermek kihallgatható egy bíróság, vagy meghallgatható egy bíróság előtt, de semmi nem történt gyakorlatban. Higgyék el, hogy vagy nem hiszik el, de bizony volt olyan eset is, ahol amikor ö, egy gyermeket meghallgattak bíróság előtt, azt mondta az apa, hogy az anya nyomásának ö, kitéve a gyerek hazudik. És ö, még mindig hozzáfér az ilyen erőszakos apa a gyermekéhez. Bizony gyámságról vagy gyermekelhelyezésről is szó van és van olyan is, hogy az a, a gyermek semmiképp nem akar vissza, költözni már az apához egy ilyen bírósági eljárás után, de mégis a gyermek megérti, hogy őt úgymond ráerőltetik arra, hogy az apához ö, ö, utazom vissza, vagy éppen menjen vissza az apához, és a gyermek inkább elszökött, mint hogy visszatérjen az apjához. Aztán a gyereket visszavitték úgymond Dániába, és bizony az adott szülő őt látogatás után nem vitte vissza az anyához, a Dán jogszabályoknak teljesen megfelelve regisztrálták a gyermeket, úgymond, mint hogy Dániából elut, elutazott, és az anyának kellett fellépni, aztán a Dán hatóság visszamenőlegesen a gyámságot az apának adta meg, és alapvetően egyszerűen felszabadította az ilyen apát, aki úgymond elrabolta a gyermekét, megadta az apának mégis a ö, gyermek nevelési és gyámsági jogát pedig visszamenőleg erre nem lett volna joga, az anya pedig jogszerűen költözött el, és jogszerűen vitte magával külföldre gyermekét. Egy másik ö, csoportjára az anyáknak is utálnunk kell, kicsin csoportról beszélek, akiket erőszakkal gyógyszeres kezelésnek vetettek alá. Ahogy mondtam már, eszmecserét próbáltunk folytatni, de úgymond ezt csak nagy vonalakban tehetjük, röviden utalnék néhány következtetésre is, nevezetesen arra, hogy látjuk, hogy a Dán gyámsági törvény aránytalanul kemény kézzel bán az anyákkal. Gyakorlatban a Dán polgárok, különösen az apák erőteljes előnyben részesülnek, amikor anyákkal kapcsolatban gyámsági ügyekben, gyermek elhelyezési ügyekben fellépnek. Ne felejtsük el, azt se emlékeztetnék arra, hogy hogy az ombudsman képviselője mit mondott, nincs itt diszkrimináció, ugyanis ezt nem így regisztráljuk, ez nincs így bejegyezve a törvénybe. Ez ahhoz is vezet, hogy a gyermek jogait nem tartják be, ezt láttuk, van ilyen. Az anyák úgy érzik, hogy a jelenleg hatályos Dán jog nem teszi lehetővé, hogy a gyermekeiket megvédjék, amikor az apák visszaélás szerűen járnak el gyermekről, gyermekeikkel. Vannak olyan helyzetek, ahol a gyermek eh, elhelyezés jogát megvonják az anyától, amikor elköltöznek. Akár Dán, akár nem Dán állampolgáranyákról van szó. Mondjuk a 215-ös eh, cikk alapján eh, mondja ki ezt a bíróság komoly, súlyos büntető jogi esetekről is hallottunk, és ö, törvény elé vitt esetekről hallottunk, ajánlásokról is ö, ö, szólunk a saját jelentésünkben. Két fontos ajánlásra hívnám föl a figyelmet sürgetjük Dániát, hogy saját állásfoglalásait megerősítse meg, hogy teljes mértékben hagyja végre a hágai nemzetközi gyermek viszonylag viteli polgári aspektusok kérdését, valamint a gyermekvédelmi egyezmény paragrafusait. Sürgősen felszólítjuk, azt, felszólítjuk Dániát arra, hogy a nemzetközi eh, gyermek elrablások esetében is felelje meg teljes mértékben a nemzetközi emberi jogok törvényének, valamint eh, azt is kérjük, hogy vizsgálja felül a szüle, szülői felelősség jogszabályát, hogy a külföldi és a dán állampolgárokat megfelelően egyenlő módon kezelje a dán törvény. Persze sokkal hosszasabban is szólhatnék még, de inkább arra mutatnék rá, hogy nemrégiben igen friss jelentést kaptam kézhez 200 oldalas ez a jelentés. Egy Dán polgár küldte ezt meg nekem ezt a jelentést, kollégáimmal szeretném megosztani, de még ez erre időm nem volt, az elkövetkező napokban megosztom majd önökkel is ezen jelentést. Ugye megértő ön is elnök az, hogy mennyire fontos, hogy ezen petíciósokat és főleg gyermekeiket támogassuk. Köszönöm szépen, Bortman asszony. A delegáció kollégái kérnek-e szót most, vagy később? Később, akkor először Lup asszony kap szót a bizottság nevében. Elnézést. Az emberi jogokról, illetve a gyermekvédelemmel kapcsolatban, akkor Hoffman asszony. Uh, thank you, Mr. Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. A az igazságszolgáltatási együttműködésről szólnék, illetve a gyermek rablással kapcsolatban. Köszönjük a petíciós bizottságnak a kiváló ködve, kezdeményezést, és hogy a gyerekek és szülők kapcsolatára felhívta a figyelmét Dániában, ami a jogi szempontot illeti alá kell húzni, hogy Dánia különleges helyzetet élvez az igazságszolgáltatási, az igazságügyi együttműködés területén. Dánia nem vesz részt abban az eszközben, amely az ötös fejezetre alapszik a szerződésben. Ez azt jelenti, hogy Dániát nem köti az EU jog rendszer a gyermeket jogellenes elvitelével, illetve a gyermek elhelyezéssel kapcsolatban. De lássuk világosan azt, hogy ez a rendelet csak közös szabályokkal foglalkozik, elismerés, döntések végrehajtása, illetve gyermek jogellenes elvitele határon túl, valamint a láthatás joggal. De a hozzáférési jog, az elhelyezés nem szerepel a rendeletben, ez a tagállamok kompetenciájába tartozik. Tény, hogy a rendelet kiválóan rendezi a gyermekek jogellenes elvitelét. Az 1980-as egyezmény és a 96-os gyermekvédelmi egyezménynek aláírója Dánia. A központi hatóságok között együttműködés van annak érdekében, hogy, megkönnyebbő, hogy könnyebbek legyenek a kapcsolatok amikor megállapítják a gyermek status quo-ját, amikor a gyermeket jogellenesen elvitték szokásos lakhelyéről. De legyen az világos, hogy ez a rendszer nem állapít meg felügyeleti szervet, amely ellenőrizné, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre az egyezményt az tény, hogy Hágában van egy külön bizottság, amely rendszeresen összeül. Van két külön bizottság is, az 1980-as és 96-os egyezmények végrehajtásáról. A konferencia részvevői megvitatják a azok a kérdések, és megpróbálnak hasznos megoldást találni. De nincsen felügyeleti szerv, nincsen olyan, mint az Európai Unió bírósága az Európai Unió fölött. Ez a rendszer gyengéje. Ez összefügg azzal, hogy Dániát nem köti az EU jogrendszerre az igazságügyi együttműködésben, polgárügyekben. Most pedig az emberjogi kollégámnak adnám át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a gyermekjogokat illeti, minden esetet, amelyről tudomány szerzünk, nagyon alaposan tanulmányozunk, hogy van összefüggés az EU jogszabályokkal. Nyilván tartjuk az összes ilyen esetet. Ami a nem törvényhozási munkát és az információ cserét illeti, van egy mi szakértői csoport, ahol a gyermek jogellenes elvitelét a jövőben meg lehet vitatni, és egy éves fórum decemberben. Az egyik téma, amelyet ott tárgyalunk, az a gyermekek jogellenes elvitele a szülő által. Tehát figyeljük az ügyeket. Köszönöm you. Elnök, köszönöm. And now... Most pedig Óken asszony. tak, fru formand. Øh, først og alt må jeg sige, at jeg har ikke stået... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én nem vettem észre, hogy a bíróságokon lett volna diszkrimináció. Én vezet a nyomozást, nem csak Dániában, hanem több országban is, hogy megnézzem, hogy esetleg van egy olyan tendencia, amelyet amely alapján prioritást élveznek a saját ország állampolgárai. Én úgy vélem, hogy a, egy ilyen jellegű nyomozást, kutatást el kell végezni, és ez nagyon fontos a mi szakbizottságunk szempontjából is. Ugyanakkor nem jó olyanokat hallani egy vállás során a feleknek a vádaskodásait, mert hogy, hogyha az egyik oldalnak a vádaskodásait tényként kezelik, ez nem jó dolog. A, a, elhangzott ma többször is, hogy konkrét tényekről van szó, hogy olyan visszaélések, konkrét tényei, ezek egyszerűen vádak. A vád és a tény az két különböző dolog. Én, amit nem értek, az az, hogy nagyon sok jelen lévő is szembesült már egy eh, vállaperrel, és tudjuk nagyon jól, hogy milyen vádaskodások történnek ilyenkor a bíróság előtt, mennyire szörnyű dolog ez, akár a gyermekek előtt is, a gyermekek számára is. Nem szabad ugyanakkor a Dán hatóságokat vádolni azért, hogy nem akarják megvitatni ezeket a kérdéseket, nem lehet ezt, ők a lehető legjobban akarják eljárni. Az egyik szülő vádaskodik, a másik is vádaskodik, a, más, a másik szülővel szemben. Ezek igen szörnyű helyzetek, az említett eset önmagában is egy ilyen eset. Vannak olyan bírósági döntések, amelyek bizonyos jogokat adnak, és ezért van az, hogy a Dán hatóságok azt mondták, hogy itt a tényekre kell szorítkozni. Én nem azt mondom, hogy igaza van, én annyit szeretnék mondani, hogy az osztrák hatóságok nem értenek egyet az adott eh, esetben az osztrák hatóságok, bíróságok más döntést hoztak, ugyanakkor ezt tudunk csak tenni. Nem tudunk mi felülbírálni egy bírósági ítéletet, két eltérő bírósági ítélet született két országban, nem tudunk mi állást foglalni, mi egyszerűen csak a tényeket kell, hogy meghallgassuk nem igaz, hogy a szülőknek kevesebb jogaik vannak, eh, mint az anyáknak. Igaz, igazság szerint nagyon sok, nagyon sok esetben több jogot élveznek, eh, mint eh, más országokban, de ugyanakkor Olasz, Dániában, az én országomban az a helyzet, hogy a férjeket ugyanúgy kezelik, mint az anyákat, és ezt a saját példámmal tudom mondani, illetve az ismerőseim körében és Dániában nem létezik ilyen diszkrimináció az apákkal szemben, ez egyszerűen nem igaz. Annyit szeretnénk még hozzáfűzni, hogy a Dán kormány a brüsszeli képviseletén keresztül megpróbált válaszolni a kérdésekre, ezt nem fogadták el, ugyanakkor úgy vélem, hogy nem igazságos azt mondani, hogy a dán hatóságok nem próbáltak válaszolni. Egyszerűen csak úgy vélem, hogy a dán hatóságok nem tudnak konkrét esetre, egy konkrét esetre válaszolni, amikor két szülő vállafélben van. Egyetértek azzal az ajánlásom, ami elhahágai egyezményt és a gyermekek védelméről szóló egyezményt és tiszteletben kell tartani Dániában. Ez egyértelmű, ez világos. Ugyanakkor nem lehet azt bizonyítani, hogy ez nem történt meg, hogy nem tartottak tiszteletben ezeket az egyezményeket a Dán hatóságok Sajnálom, hogy Dánia nem része ennek a Dán nak a Dan szabály, az Európai Uniós szabályozásnak, tehát Dánia élt az opt-out lehetőséggel, ugyanakkor Dánia kidolgozta úgy a vállásról szóló törvényeit, mint ahogy az Európai Unió megpróbáltunk olyan a lehető legjobban alkalmazkodni, az európai törvénykezéshez, és ugyanakkor két eset van, ahol ez nem sikerült, van a csőttörvény esete, amikor nem sikerült a Dán hatóságoknak egyességre jutni az Európai Uniós hatóságokkal. Ugyanis Dánia meg próbált egy párhuzamos egyezményt tető alá hozni, de nem sikerült. Ebben az esetben a szülőkről, az anyukák, apukák és a gyermekekről szól, és sajnos ebben az esetben is így eh, sikerült. Én szeretnék egy statisztikát kapni arról, hogy mi a jelenleg a helyzet, milyen döntések, határozatok, ítéletek születtek a különböző országban, Most megnézzük, hogy Dániában van-e ténylegesen előítélet, de úgy vélem, hogy nem kellene eleve diszkriminálni Dániát. Turgáiz kollega, parancsoljon. Kedves Margaret, Kedves Margaret, hallasz engem? Igen. Nem tudom, hogy a jelentést ki kell dolgozni, vagy nem kell kidolgozni. Én azt hiszem, hogy nem probléma, hogyha csinálunk egy jelentést. Ugyanakkor ez nem mindenhol történik, ez Dániában történik, ezért jönnek a petíciók Dániával, különben máshonnan jönnének. Nagy számban jönnek ezek a petíciók, és azért mentünk el Dániába, mert ezek a petíciók a te országodból származnak. Egyetértek egy dologgal hogy el, meghallgattunk egy oldalt is. Ez olyan, mint a vállás. Mindkét felet meg kell hallgatni. De még egy dolgot szeretnék mondani, kedves Margaret. Oken asszony, önnek asszonynak laktessége volt arra, hogy eljöjjön velünk, hogy ott legyen Kopenhágában. Alkalma volt arra, hogy megnézzék, milyen módon bántak velünk a hatóságok, és sem ön, se, senki az ön csapatából nem volt velünk. Én nagy örömmel fogadtam volna önt ott velünk, mert akkor válaszolni tudott volna s rengeteg kérdésünkről. Nagyon sok dolgot el tudott volna mondani, de nagyon könnyű dolognak tartom, hogy ön idejön és azt mondja, önök csak az egyik oldalát hallgatták meg a feleknek, az csak az egyik felet hallgatták meg, de a másikat nem. De ön tudja nagyon jól, hogy rengeteg időt adtunk a petíciót benyújtóinak, és vannak hatóságok az országok, az országodban, mint az ombudsman, azt mondták, elismertek, hogy igen, valóban a törvények azok, azok, azok így, így lettek kidolgozva. Ha tetszik ez a törvény, akkor vegyük tudomásul, másképpen nem kell beleszólni a Dán belügyeibe. És ezt így mondták a Dán hatóságok azoknak, akik velem voltak ott azon az úton. Tehát nem arról van szó, hogy jobbak az apák, mint az anyák, nem, hanem Dán apák és Dán anyákról van szó vagy norvég anyák, amerikai, hongkongi, olasz anyákkal szemben. Tehát nem apák és anyákról van szó, hanem, ahogy mondtam, dán apák külföldi anyákkal szemben. Probléma lett volna akkor is, hogyha egy e, dán anya megakadályozta volna a külföldi apának meglátogatni a gyermekét. Tehát ez ugyanaz a probléma lett volna. Erről a problémáról beszéltünk, ezt tárgyaltunk. Erről szólnak a petíciók. Ezért elnök asszony, úgy vélem, hogy ez a jelentés, ez a jelentés a tényfelelő látogatásról, fedi a valóságot, lesz még alkalmunk még tisztázni ezeket a kérdéseket, lehet majd erről szavazni. Ugyanakkor úgy vélem, hogy nagyon távol állunk attól, hogy ezt az esetet lezárjuk, és ezt a kollégákkal megbeszélte, nem tudom, hogy Oken asszony hajlandó lenne erre, hogy jöjjenek ide a Dán hatóságok. Beszéljük meg ezt a kérdést a Dán hatóságokkal, hogy kapjuk meg a, a, az ő véleményüket, hogy legyen egy eszmecsere a szakbizottság képviselő, illetve a hatosságok között. Már jártunk ott, többet tudunk, mint az elején, több részletet tudunk, mint az elején, és úgy vélem, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha meghívnánk ide a Dán hatosságokat, hogy jöjjenek ide e, a, a szakbizottság elé, együtt a petíciót benyújtóinak. Köszönöm szépen, Jár úr! Ja, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Schon vom Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt a missziót azért szerveztük meg, mert sok petíciót kaptunk, és ezek közelről érintettek. Kopenhágában mentünk, nem szeretnék Margaritnek szemrehányást tenni, de el kell mondanom, hogy meglehetősen elcsodálkoztam. ugyanis gyakran helyi kollégák kísérnek és segítik munkánkat, most nem ez történt, pedig jobban megvilágíthatták volna a helyzetet. Valóban, kár, hogy nem így történt. Már akkor is mondtam. Az a benyomásom, hogy gyanakodva szemléltek bennünket. sok félreértés volt a misszió során. A hatóságok ezt éreztették is velünk. Bizonyos petíciókra alapoztuk a munkánkat. Nos, jegyeztük, amit hallottunk. rosszul esett sok minden, amit hallottunk. Az első konklúzió az, ahogy a kollégák elmondták, én is kérem, hogy a Dán hatóságok válaszolják meg a kérdéseinket. Természetesen a Dán ügyészség is meg kell küldje nekünk a szükséges információkat, amelyeket nem kaptunk meg azért, mert nem bíróság vagyunk. A szülői felügyelet kérdései mindig is bonyolultak. Hogyha, Dán, hogyha Dánia megvan róla győződve, hogy az ő jogrendszer a legjobb, és ő veszi leginkább figyelembe a gyermek jólétet, akkor miért ragaszkodik az opt-outhoz? Európai polgárság van. Az Európai Unió polgárai akik biztonságot élveznek az európai jogfolytán. Itt pedig éppen, hogy nem megfelelés van. Az osztrák helyzetet is meg, lehetett, meg lehet itt említeni. Például Kolombó eset, Olaszország, amikor az emberek veszekednek, nem tudjuk mindig megoldani de e, két tagállam itt együttműködött annak idején, és sikerült. Németországról és Olaszországról van szó. Sikerült megoldani a problémát. Csak hogy itt az a probléma, hogy Kopenhága azt mondja, hogy ez engem nem érint. És azt mondják Kopenhágában, hogy van egy ítélet, ezt kimondták, innét béke van. De így nem lehet együttműködni. Van egy lábi jegyzet, amit szerintem törölni kell, mert már nem aktuális. Nem lehet mindig a gyermek jólét mögé bújni. A második történet is érdekes volt egy meghallgatás, ott kellett volna legyenek a dánok. Jó, mindenki úgy éli meg a dolgokat, ahogy gondolja, de hát vannak tragikus esetek. Egy ifjúsági bíró mondta, hogy a gyermek jólét kell legyen a vita középpontjában. Az új törvény értelmében azonban a házastársak együttműködésre kötelezettek a gyermek jóléte érdekében egyebek között. Már pedig éppen ez a konfliktus lényege amikor Dán házastársokról van szó. Együtt kell működjenek, rendben. Jónak tűnik. Van két szülő, anya és apa, ők felelősek a gyermekért. Együtt kell működjenek. A gyermek jóléte érdekében. Csak hogy a gyakorlatban, amikor vállás van, erőszak van például az egyik házastárs irányában, vagy az egyik gyerek ellen, akkor nehéz együttműködni. És akkor van egy jó, meg egy rossz. Az egyik azt mondja, nem tudok együttműködni azután, ami történt, ami amiatt, ami a válláshoz vezetett nem tudom rábízni a volt házastársamra a gyermeket. Amikor egy személy nem akar együttműködni, akkor őt ítélik el. Sokszor mondják, hogy amikor már nem szeretik egymást az, eret, az emberek, akkor gyűlölik egymást néha nagyon furcsa elosztások vannak, az gyermekeket elosztják valahogy a szülők között. De mikor például vakációban, és három hétre elmennek vakációra a gyerekkel, akkor a másik engedélyekkel. És amikor a másik Amerikába él, vagy máshol, akkor félhet attól, hogy a gyermeket jogellenesen elviszik a nem Dán volt házastárs, egyszerűen sarokba szorul, a gyermek nem látogathatja meg a nem Dán nagyszüleit. Én azt szerettem volna, hogy az a benyomás alakuljon ki, hogy a Dán hatóságok készek elismerni, hogy a jogrendszerük nem is olyan tökéletes, mint ahogy azt képzelik. Nos, nem. Ez történt. Azzal találkozó, tehát egy falba ütköztünk, gyanussá váltunk. Elmagyarázták nekünk a törvényt, mondtuk, hogy bennünket érdekel a jog. De még jobban érdekel a petíciós szakbizottság képviseletében a, a konkrét eset. Ők a törvényről beszéltek, mi a külön esetekről. A kollégánk nagyon pontosan mondta, választ várunk a kérdéseinkre végre és jó lenne, hogy ezen hatóságok legyenek bátrak, és eljöjjenek az üléseink. Elnök igen, köszönöm szépen, lezárom nagyon röviden. A bizottság képviselőinek azt szeretném mondani, hogy jó lenne, hogyha a petensek emberjogi helyzet térre gondolnának. Köszönöm Peternek a világos áttekintést most is, így kell mondjam, és szeretném még egyszer elmondani, hogy csak arra reagálhatunk, amit a petensektől kaptunk, csak azt írhatjuk be ebbe a jelentésbe, amit hallottunk, amit láttunk, amit tanultunk. Nem a mi véleményünkről van szó. Az legyen világos egyik másik kolléga számára. Nem hiszem, hogy az a kérdés, hogy mi a véleményünk ezzel kapcsolatban. Statisztika jó gondolat lenne. Kollégák, de úgy gondolom, hogy nem lehet statisztikát készíteni, ma a diszkriminációt nem jegyzik. Erről nincsen anyag, nyilvánvalóan. Említették, hogy ilyet nem mondtak. Idézem. Idézem. Valami igazság volt abban, hogy a Dán bírók inkább Dán szülőnek adják meg a felügyeletet. Vége az idézetnek. Újabb idézet. Hogyha Dán külföldi házasság van, inkább a Dán szülőnek ítélik a gyereket. A bíró azt szeretné, hogyha Dániában nőne fel a gyerek. Na csak azért, hogy az emlékezetét felfrissítsem, azért buta nem vagyok, hadd mondjam el Végül az osztrák esetet mondták, Oliver szülei nem házasodtak össze. 2012. december 12-én volt egy harmadik személy, nem tudom, hogy mondjam angolul, ez a személy ott ült a tárgyaláson, és volt egy emberjogi szakértő bíró, és Dán szempontból is elrabolták a gyereket. Erre utaltam. Emberjogi szakértő. Az ő véleménye is ez volt. Carlos Itakais mondta, hogy hivatos meghallgatást akarunk, kép, a petensekkel, miniszterekkel, hivatalos képviselőkkel, hogy megtudjuk, hogy mi a helyzet, és javítsunk a petensek helyzetén, és főleg a gyerekekén. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Bartman. Asszony. The first, the first exchange. Most az első eszmecseréről van szó, ugye? Hadd tegyek még hozzá valamit ahhoz, amit Angelika mondott. Nem, nem. Folyamatosan azt mondom, tartom magam ehhez minden országban. Ez a helyzet. Nem, ellent kell, hogy mondjak. Angelika, és igenis statisztikákért kiáltok itt, szükségünk van ilyen statisztikai adatokra. Az elnök asszony köszöni. Nem, nem, nem csak Dán kérdésről van szó, természetesen nem. Az elnök asszony megköszöni a vitát, köszönöm a felszólalásokat, mondja, és felhívjuk újra a Dán hatóságokat arra, hogy próbálják meg nyitott szellemű vitában lefolytatva ezen kérdést körüljárni. Azt gondolom, jelen helyzetben nincs mit hozzátennünk. Köszönöm mindenkinek. És lezártuk a mai nap munkáját, mert a 2013 éves jelentés az uniós állampolgárságot el kell halasztanunk, mert az előadó nevét, ezt csak ma kaptam meg, de ezt még meg kell erősíteni a koordinátorok ülésen, aminek most lesz a helye, és utána újfent kitűzzük napirendre ezt a jelentést. Köszönöm szépen, arra kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak helyben, mert már itt az ideje, hogy elkezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm.